liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Wir haben heute wieder ein umfangreiches Programm. Nagyon hosszú a programunk, kedves kollégák, és hogy eh, ne kezdjük csúszással, el kell kezdenünk az ülést. Az első napirendi pontunk, magának a napirendnek az elfogadása. Kérdezem, hogy van-e bárkinek kívánsága, akarnak-e akarják-e valamivel kiegészíteni a napirendet? Jól láthatóan nem, nincs ilyen igény. Nem volt tolmácsolás olasz, olasz nyelvre? Működik most már közben az olasz? Az összes többi nyelvre van hallható jól a fordítás. Tehát a napirend elfogadása, van-e kifogása valakinek, kívánsága, kívánják-e kiegészíteni, nem, akkor ebben a formában elfogadtuk a napirendet. Kettes napirendi pont az elnök közleményei. Ma következő nyelven van tolmácsolás, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, ész, magyar, lengyel, bulgár, román nyelvekre és nyelvekről, és az interneten is hallható a webstreaminggel az ülésünk. Még röviden azt kérném, hogy a kult bizottság tagjaként ugye egy kicsit kötelezettségeink vannak a Lux díjjal kapcsolatban. Jövő hétfőig még lehet szavazni, úgyhogy azt kérem, hogy ne csak mm, önök maguk szavazzanak, amennyiben ezt még nem tették meg, hanem a kollégáikat is finoman, kollégáiknak a figyelmét is finoman hívják fel arra, hogy ők is adják le a szavazatukat. Azt hiszem, mind a három filmet érdemes megnézni, ha még nem tették ezt meg, akkor nézzék meg. Ma találkozunk illetve találkoztunk tegnap a bizottság képviselővel a Lux díjjal kapcsolatban. Igazából nem sikerült nagyot előre lépnünk, de azért úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Gábriel asszony biztossal is beszéltünk, ő is kézbe veszi a dolgot, és úgy gondolom, hogy decemberben a Lux díj jövő évvel kapcsolatos megoldást már tudjuk önöknek is prezentálni. Még egy bejelentés, valamennyiket szeretném a következőre kérni. Ugye kicsit furcsa alakzatban ülünk itt, és a tagok velem egy magasságban ülnek, úgyhogy lehet, hogy nehéz lesz látnom, hogy ki kíván szólni ezért ha ilyesmi előfordulna, akkor jelezzék kicsit határozatabban, hogyha szeretnének hozzászólni, tehát nem rossz indulatban nem adok esetleg valakinek szót, hanem mert ebben a teremben kicsit nehezen látom, hogy kikér szót. Harmadik napi rendi pont, kedves kollégák, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma először Moszkoviszi biztost üdvözölhetem itt a szakbizottságban. Nagyon köszönöm, hogy személyesen ellátogatott hozzánk, a e, Kulturális Szakbizottságba, ahol nagyon fontos e, javaslatot fog ismertetni, ez pedig a e, kulturális javakkal folytatott illegális kereskedelem elleni küzdelem. Nagyon fontos, hogy az EU-ban megakadályozzuk az illegális kulturális javak behozatalát, nem csak a terrorizmus finanszírozást és a bűnözés más formáit akarjuk leküzdeni, visszaszorítani, hanem védenünk el a kulturális javakat. Az EU Irán Irakból és Szúri, Szíriából behozott kulturális javakról rendelkezik, de nincs általános eh, szabály az ilyen kulturális javak behozatalára vonatkozóan. Az EU-nak eh, jogszabályt kell alkotni, és biztosítani kell, hogy az EU külső határai mindenütt ugyanúgy kezeljék az ilyen behozatalra szánt eh, árukat. A 2018-ban jövőre különös figyelmet kapnak majd a kulturális javak, hiszen a bizottságnak van egy kezdeményezése, ami konkrét és nagyon elkötelezett intézkedéseket irányoz elő a kulturális javak védelme érdekében, amely az EU következő generációinak az érdekét is szolgálja. Ezt határozottan üdvözöljük, és ezzel a javaslattal a ügyrendünk 51. cikk alapján mi is valószínűleg fogunk majd foglalkozni. E, biztos úr, örömmel várjuk az előadását. Természetesen más kérdésekről is szólhat, amennyiben ez fontosnak tartja. Körülbelül 10 perc áll rendelkezésére. Merci, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök urak, hölgyek, képviselő, képviselő urak. Köszönöm szépen a meghívást. Tényleg nem volt még lehetőségem találkozni ezzel a szakbizottsággal, bár önök közül többekkel is volt már eszmecserénk. Mm, annál is inkább, vagy ennél is inkább örülök neki, hogy itt lehetek ma. Makroökonomiai, pénzügyi kérdésekkel, adózással, vámunióval foglalkozó biztos vagyok. Felvetődik a kérdés, hogy hogy kerülök a kulturális szakbizottságba a kulturális javak nem feltétlenül tartoznak az én területemhez. Mégis nagyon fontos vonatkozásai lehetnek kulturális téren is az adózásnak és a vámügyeknek. Három éve küzdünk az adó elkerülés adó csalás ellen láthatták most a Paradise Papers-ből is, hogy milyen jelentős ez a jelenség, és hogy a szervezet bűnözést, a terrorizmust finanszírozzák belőle. Nos, a kulturális javak is elfinanszírozás részét képezik erről fogok ma beszélni. Palmira, Nimrod, Ninive, mindenki ismeri ezeket a helyszíneket. Láthattuk az elmúlt hónapokban a tragikus, botrányos képeket, ezeket a régészeti helyszíneket az iszlám állam nevű szervezet kifosztotta, lerombolta, gyakorlatilag egy szempillantás alatt eltörölte a térképről, de ez csak a történet egyik része. A műkincsek, kulturális javak egy részét a közel-keleten, illetve az európai piacokon értékesítette az iszlám állam. Tehát propaganda célra, ideológiai célra történt a rombolás, ugyanakkor volt e, cselekedetek mögött egy sokkal triviálisabb, sokkal hétköznapibb indíték is a fekete műkincs kereskedelem, illetve kulturális jószágkereskedelem indíték a, a váltságdíjakból, a bankok kirablásából, a lakosság megsarcolásából, illetve a harci zsákmányból de a kulturális javak értékesítéséből is finanszírozzák a terrorizmust. Úgyhogy kettős a e, tét, egyrészt kulturális, másrészt biztonsági jelen, e, jellegű, és persze pénzügyi jellegű, ez talán a harmadik e, aspektus. Mindenképpen küzdenie kell az Európai Bizottságnak a tiltott kulturális kereskedelemmel szemben. Ugye szervezetbűnözésről, pénzmosásról és adó elkerülésről is van itt szó. Roassi repülőtéren, a Párizsi repülőtéren Franciaországban olyan féldombor művek lefoglalásánál voltam jelen, amelyek minden valószínűség szerint Szíriából érkeztek, kert díszítő elemként próbálták behozni őket, csak annyira gondosan be voltak csomagolva ezek a tárgyak, hogy ez felkeltette a gyanúját a vámszerveknek, és ezért bontatták ki a csomagokat. Ez egy szép siker volt, de sajnos túl ritkák az ilyen sikeres felderítések, nagyon nehéz küzdeni a tiltott kulturális jószágkereskedelemmel szemben. Mert a nemzeti jogszabályok nagyon gyakran eltérnek, különböznek, közöttük joghézagokat találni, és a bűnözők ezt, a terroristák ezt ki is használják. Ezért az Európai Bizottság júliusban olyan rendeletjavaslatot készített, miszerint a kulturális javak importját <clears throat> vám ellenőrzés terhelni. Szeretnénk tehát véget vetni ennek a fajta csempészetnek, és a vám hatóságok így eszközt kapnának arra, hogy az Európai Unió piacára megakadályozzák az ilyen javak tiltott bejuttatását. Nagyon sokféle tárgyról van szó, régi maradványokról, kéziratokról, műkincsekről, nagyon fontos a dokumentáció előírása, tehát hogy kivételi engedélyt kell az ilyen archeológiai tárgyak és egyéb kincsek esetében bemutatni, illetve szigorú tanúsítást írnánk elő, mi szerint ezek a tárgyak tényleg kivihetők az adott országból. Tehát egyfajta nyomon követhetőség érvényesülne a Mm, harmadik dolog pedig az, hogyha nem tudják bemutatni az importőrök az import jogszerűségét, akkor lefoglalhatóak lennének ezek a leginkább veszélyeztetett javak és hogy melyek a leginkább veszélyeztetett javak, 250 évnél régebbi kincsekről szól a szabályozás. Szeretnénk segítséget nyújtani a vámosoknak az új ellenőrzési intézkedések alkalmazásában és ezért ezt a jogszabályjavaslatot érzékenyítési kampány kíséri majd. A potenciális vásárlókat célozzuk meg Európában, illetve az UNESCO-val kötött partnerség keretében a VÁM tisztviselőket képezzük tovább. Mindez egy általános terrorizmus finanszírozás elleni terv részét képezi. Két példát mondanék erre. Az Európai Unióból a készpénz kivitelét, illetve oda való bevitelét szigorúbban szabályozzuk. 2016. decemberében nyújtottunk be erről javaslatot. Aztán az adózás területén az áfa csalásnak megyünk neki, hiszen a terror cselekményeket is finanszíroznak ebből, és úgy tűnik, hogy az EU határain az áfa csalás mértéke több mint 50 milliárd euró. Ezért az úgynevezett határmenti műveleteket ezentúl nemzeti műveletnek kell tekinteni, amivel 80%-kal lehet csökkenteni ezt az áfa elkerülést. Rendkívül jó együttműködés valósult meg önökkel erről. A különböző botrányok, így a Paradise Papers um, rávilágított a fontosságára annak, hogy mindenki korrekt és igazságos módon hozzájáruljon a közös erőfeszítéseinkhez, és az adót ne kerüljék meg. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok, az adópolgárok, is felelősséget vállaljanak, és ezért érzékenyítő kampányt indítottunk a fiatalok körében. Ezzel a kampányjal azt próbáljuk elérni, hogy jobban megértsék a fiatalok, hogy miből finanszírozzák a közkiadásokat, iskolákat, foci stadionokat, és így is biztosíthatjuk, hogy az adófizetési hajlandóság nagyobb legyen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ennyit akartam mondani rövid bevezetőként az eszmecserénkhez, és a, még azt jelezném, hogy a kulturális javakra vonatkozó javaslatot a november 21-i tanácsülésen fogjuk megbeszélni. Egyre több állam nagyon sürgeti ennek az elfogadását, tehát november 21-én kerül ez terültékre, több tagállam is szeretne gyorsabban haladni, nagyon örülök ennek, mindez a terrorizmus finanszírozása elleni akcióterv részét képezi, amit egy évvel ezelőtt indítottunk, és valóban nagyon sürgős a fellépés. Ebben a küzdelemben nyerésre állunk, de a küzdelmet nem szabad abba hagyni, és ezzel tisztában vagyunk. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok majd kérdéseikre. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr, amit elmondott, és mindenek előtt azt köszönöm, hogy erről a nagyon fontos kezdeményezésről beszámolt nekünk az Európai Parlament és a Kulturális Szakbizottság majd arra törekszik, hogy minél gyorsabban le tudjuk zárni ezt a dossziét, hiszen 2018-ban eh, a kulturális örökséggel kapcsolatos nagyon fontos jelzés ez. Eh, nem elég eh, mindig szép szavakat mondani itt Európában a kulturális javakról, hanem a jogalkotónak tennie is kell valamit azért, hogy Európában, sőt az egész világon a szükséges módon tudjuk védeni a kulturális javakat. Először a koordinátoroknak adom meg a szót, ha kérik, és utána a bizottságunk többi tagja is hozzászólhat. Úgy látom, hogy a néppárt képviseletében Stojevski úr szeretne szólni. Parancsoljon, két-három perce van. A Tom informację, Natomiast mam... Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatást, biztos úr. Három rövid kérdést szeretnék feltenni. Kulturális javakkal már hosszú évek óta folyik az illegális kereskedelem, és nagyon hosszú már ez a történet, régóta zajlik ilyen illegális kereskedelem. Európában mindenek előtt az a feltűnő, hogy a galériákban vannak hivatalos aukciók, árverések, egyre több ilyen van, és a kulturális javakkal az interneten keresztül is folyik kereskedelem. A következőt szeretném öntől kérdezni. Tudja ön, hogy körülbelül milyen dimenzióról beszélünk, milyen forgalomról beszélünk? Hét évig voltam kulturális miniszter, és valóban nagyon intenzíven foglalkoztam eh, a kulturális eh, javak eh, visszaszolgáltatásával, amelyek a második világháború kapcsán tűntek el. Oroszországgal az együttműködés a mai napig is, hát, hogy is fogalmazom, nem lehetne jobb is, meg sok kívánivalót hagy maga után. Azután itt van Törökország. A legtöbb háborús területekről, Szíriából, Afganisztánból és más országból érkező kulturális javak a Törökországon keresztül kerülnek Európába. És nagyon eltérő információink vannak erről. Van, aki 40 ezer darabról beszél, de hallani milliós nagyságrendről is. Önnek vannak konkrét adatai. Köszönöm szépen. Szilvia Kosta az SND frakcióban. Köszönöm szépen, kedves biztos, kedves elnökasszony. Nagyon jó, hogy itt van a biztos ma, és csak annyit szerettem volna elmondani általános értelemben, hogy egyáltalán nem lep meg az, hogy ezeknek a témáknak, a gazdaság és a, az adózás kérdései összefüggenek a kultúrával. Ezt azért is mondom, mert a kultúra a gazdagság megteremtése és a fejlődés egyik záloga is. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban ön kötelezettséget vállalna arra, hogy a Juncker Bizottságon belül a kultúra fontos szerephez jusson. Ez egyelőre sajnos nincs így. Mi már sokszor elmondtuk a palmirai borzalmas cselekmények után is, hogy az UNESCO, az Európol és a Nemzetközi Büntetőbíróság közösen emberi, emberiség ellenes bűncselekménynek nyilvánítsa ezeket a pusztításokat, és nagyon örülünk annak, hogyha megtörténik ez a javaslat. Az irányelvvel kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Egyrészt az ellenőrzésnél csak a vámhatóságokra utalnak, de nagyon sok országban a kulturális minisztériumnak is vannak specializált ellenőrző szervei, ez így van például Olaszországban is, őket is be kéne venni ebbe a körbe. És lenne egy kérdésem is ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, mintha kevésbé vennénk figyelembe nem csak a, tehát az online kereskedelmet. Ez egy olyan gondolat, amelyre jobban oda kellene figyelnünk. Második gondolat az adózással kapcsolatban. Minket természetesen érdekel az a téma, hogy hogyan lehet megölő, megelőzni az adócsalást ezekben az esetekben, de ugyanakkor felhívnám az ön figyelmét arra is, hogy az over the top ra vonatkozó a adócsalás hogyan valósul meg. Tudom, hogy a bizottság is kíván ezzel kapcsolatban tenni valamit. Egy pozitív vagy progresszív adórendszert, alacsonyabb áfa kulcsot szeretnénk megvalósítani ezekben az esetekben. Úgy tudom, hogy erről most egyébként már a tanács is beszél. Utolsó gondolat, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne az, hogyha az emberek és az új generációk ismernék a kulturális örökségeinket, ez pedig azt jelenti, hogy be kell fektetni az oktatásba, és ezzel vissza is kanyarodom a dolgok elejére. A kulturális szakbizottság nagyon odafigyel arra, hogy a kulturális párbeszéd megvalósuljon. Ezzel kapcsolatban egyébként jövőre lesz egy kulturális évad is, és a kultúra, mint növekedési eszköz, növekedés motorjává kell, hogy váljon. Hogyan kíván az Európai Bizottság makrogazdasági szempontok alapján is ezen a területen fellépni? Köszönöm szépen. Santes Uragúe képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Moszkovici úr én is üdvözlöm itt a szakbizottságban. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk öntől, amikor beszámolt erről a kezdeményezésről, a 2018 ugye a kulturális örökség éve lesz, és ehhez kapcsolódik ennek a rendeletnek a megjelenése, elfogadása. Miután ön az illetékes biztos, szeretném felhívni a figyelmét egy görög esetre, ahol mely kulturális javakkal függ össze. Ezokról a kulturális javakról van szó, amelyek a németek eh, vittek magukkal, Olaszországban is volt ilyen, de hát Görögországban halmozottan voltak ilyen esetek, és szerintem a biztosnak intézkedéseket kellene hozni az ilyen esetek ellen. Már évek, évtizedek óta zajlanak az ilyen rongálások, régészeti feltárásokon fognak, tapasztalunk ilyen rongálásokat, mikor márvány emlékeket eh, tárnak fel, és ezeket a eh, görög múzeumokban kellene elhelyezni, ehelyett a Louvre-ban találjuk őket. A náci megszállás alatt is nagyon sokat, eh, sok ilyen műkincset vittek ki az országból. Ezt lehet, hogy furcsának találják, hogy most vetem fel, de előadója voltam egy irányelvnek, amelynek a tárgya pontosan ez volt. Kérdésem az, hogy szándékozik-e valamilyen kezdeményezést tenni annak érdekében, hogy a régészeti feltárásokon feltárt műkincseket, amelyeket egyszerűen elvisznek, mondhatni, kilopnak ezekből az országokból, hogy tervezett tenni valamit ez ügyben. Visszautalva arra, amit ön is mondott, hogy milyen fontos feladat a kulturális javak védelme, hiszen ez a közös kulturális örökségünk. Nos, ez nagyon álszentül hangzik, hogyha nem követik a szép szavakat megfelelő intézkedések. Köszönöm szépen, Helga Trüppel a zöldek képviseletében. Köszönöm, Petra. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. És valóban szörnyű, amit a terroristák művelnek. Az emberek képesek lerombolni kulturális emlékeket, régészeti emlékeket, és nagyon nehéz küzdeni ellenük, mert sokszor azért pusztítják el ezeket a műkincseket, mert nem tartják ezeket a vallásokkal összeegyeztethetőnek a, és személyesen ők azt gondolják, hogy ők hősökké válnak attól, hogyha a görög vagy más régi európai kultúra emlékeit elpusztítják. Hát ez ellen nagyon nehéz fellépni. Azért van, vannak lehetőségek. Meg lehet próbálni meggyőzni ezeket az embereket, hát ezt nem tudjuk megtenni, akkor harcolni kell ellenük, ez az, amit teszünk jelenleg is és az a pénz, amit keresnek abból, hogy eladják ezeket a műkincseket illegális módon, nos, és most jön a kérdésem, Moszkaviszi biztos úr, az olaj vagy a drog kereskedelemből hogyan finanszírozzák az ilyen típusú tevékenységet, honnan jutnak forrásokhoz, amitől ilyen erősekké tudnak válni a terroristák illegális kereskedelem folyik a műkincsekkel, és ezt valóban meg kell akadályozni, de milyen helyzet a többi finanszírozási forrással, az Alkaida vagy más terrorista szervezetek esetében? Köszönöm szépen, Jana Tom. Thank you, uh, thank you, Chair, thank you, Commissioner, for your very interesting presentation. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm biztos úr a nagyon érdekes prezentációt. Nem leszek hosszú, mert már a legtöbb mindent elmondták a kollégák. És nagyon nehéz öt percben majd megválaszolni az összes kérdést, például amit Helga Trüppel tett fel. Nagyon fontos ennek a kérdéskörnek a nemzetközi dimenziója vagy esetleg hogyan tudunk együttműködni Törökországgal, Oroszországgal, vagy egyáltalán kivel tudnánk együttműködni Szíriában vagy Líbiában. Aztán itt van a Darknet, eh, az interneten, a Dark Web, itt is nagyon intenzíven zajlik ez a kereskedelem, és itt a parlamentben mi megpróbáljuk ezt eh, szabályozni ugyan, de hát eh, nem tudunk igazán a dolog mélyére hatolni. Kérdésem a határidőkre vonatkozik, hiszen abban, hogy ezt az új rendeletet sikerül majd elfogadni még a jelenlegi jogalkotási ciklusban, vagy várnunk kell majd még néhány évet erre. Hát ez valószínűleg tőlünk is függ, eh, parlamenttől is, meg persze a tanácstól is. Még Bilt asszony kapja meg a szót az első körben, utána pedig a biztos úr válaszol, aztán lehet megint kérdezni. Bilt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, köszönöm szépen azokat az információkat, amelyekkel szolgált a rendelettervezetről. Úgy gondolom, hogy Mindenki meggörökönyödve nézte a dzsihadisták rombolását, ezer éves szobrokat döntöttek le, buldózerrel mentek neki a nagyon régi épületeknek, mindenki látta ezt. Az UNESCO főigazgatója kulturális népírtásnak nevezte ezt. Tudom, hogy erősnek tűnik ez a kifejezés, de amikor az emberi emlékezetet rombolják le, tényleg erről van szó. Ami a kulturális javak tiltott kereskedelmét illeti. Tudjuk, hogy ez is civilizáció ellenes fellépés, hiszen a természetes örökösöket fosztják meg attól, hogy a múltjukat ápolják az olyan terrorcsoportok, mint az iszlám állam, a bűn cselekményeik finanszírozásához is használják ezt a kereskedelmet, úgyhogy fel kell lépnünk ellene. De azért is fel kell lépni, mert nem eh, lehet elszakítani a kulturális javakat a gyökereiktől nem eh, szabad megakadályozni, hogy igazi jelentőségüket értékelhessük. Különböző tervek készülnek, és fel kell ismernünk, hogy az egyetlen módja az ilyen jelenségek megakadályozásának a határok visszaállítása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogy egyrészt most először Moszkoviszi úrnak adom el a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, és utána lesz még egy kör a kérdésekkel. Matthews úr, O'Flynn, Julie Ward, Samedivics kollega Krisztina Libacska szeretnének még hozzászólni, Luigi Morgano az utolsó, és utána lezárom a hozzászólók listáját, mert nem lesz több időnk. Moszkoviszi biztos úr, öné a szó, hát próbáljon meg 5 percben válaszolni. Próbálja meg. Je vais faire. Megpróbálom. Mindenek előtt nagyon örülök, hogy részt vettek ebben a vitában, és nagyon örülnék, hogyha mindenre válaszolni tudnék, és még inkább jelen tudnék lenni a kulturális ügyekben, de hát természetesen a vám és adóügyek biztosaként csak bizonyos vonatkozásokért felelek de nagyon izgalmas ez a kérdés. Először is a javaslatnak a szellemiségéről beszélnék. Elhangzott, hogy kulturális népírtás. Hát talán ne hívjunk mindent népírtásnak, mert inflálódni fog ez a kifejezés, de borzasztó fosztogatás történt, ez egyértelmű. Ráadásul a bevételekből emberi életek elvételével járó bűncselekményeket finanszíroznak. Én most a vám tevékenységekre összpontosító javaslatról tudok beszélni. Arról, hogy az ellenőrzéseket megkívánjuk erősíteni, tehát a, az árucikkek áramlását jobban fogjuk ellenőrizni, attól függetlenül, hogy honnan érkeznek. Ha háborús övezetekben adták fel a küldeményt, akkor még hogyha más országokon, tranzitországokon keresztül érkezik is, fontos, hogy az együttműködés javítsuk. Például Törökországgal nagyon szoros együttműködésünk van, Oroszországgal is ki kell építeni tudjuk, hogy az EU-n belül szabadon mozoghatnak az árucikkek, a nemzetközi kereskedelemről van itt szó. A a hálózatra kérdeztek rá, a kultuszminiszterek, kulturális miniszterek is részt vesznek ebben a hálózatban, annak érdekében, hogy kialakuljon a kulturális javak nyomon követhetősége. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságuknak, hogy támogatják a bizottság javaslatát, hogy az elektronikus könyvekre, online kiadványokra vonatkozó adókulcsot módosítottuk. Úgy gondolom, hogy a 21. században ugyan olyan elbánást kell biztosítani az elektronikus kiadványoknak, mint a hagyományosaknak, de a Málta elnökség alatt sajnos nem sikerült eredményre jutni. Egyetlen tagállam a cseh köztársaság ugyanis blokkolta a folyamatot egy olyan dolog miatt, aminek semmi köze nincs a kulturális javakhoz, tehát túlszul esett a javaslat. Tartok tőle, hogy az észtelnökség alatt nem sikerül kompromisszumra jutni. Attól arra számítottam, hogy a cseh köztársaság nem fogja megakadályozni a javaslat elfogadását, hiszen korábban ők is egyetértettek vele. Ami a kulturális javak importjának kontrollját illeti, ez egy súlyos prioritás, 2017 júliusi javaslat véget fog vetni ennek vajon elszigetelten érvényesül ez a javaslat a világban? Nem, az ENSZ biztonsági tanácsa, a VÁM világszervezet, az UNESCO, a G7 szintén részt vesznek, együttműködnek. Aztán voltak általánosabb kérdések is, amelyeket Trüppel asszony vetett fel, és amelyekre nem fogok tudni válaszolni. Kőolaj, csempészet, Törökország részvételével, stb. Ezért javasoltuk, hogy modernizáljuk a Törökországgal való vámuniót, hogy jobban együtt tudjunk működni, de végeredményben tisztában vagyok vele, hogy ez a javaslat egy sokkal szélesebb kontextusban érvényesül a terrorfinanszírozás elleni általános képbe illeszkedik. önökön is múlik, hogy milyen modell szerint és mikor tudjuk elfogadni. Nekünk az a szándékunk, hogy meg 2018 elejétől alkalmazzuk az új javaslatot, ez az érdekünk, hiszen a terrorizmus nem áll le. Hát, ami a görög műkincseket illeti, nem válaszoltam erre a kérdésre. Nagyon szeretem Görögországot, nagyon sokat jelent nekem, hogy most a British Múzeumban vagy az Akropoliszon látható egy gyönyörű műkincs. Ez egy történelmi vita, ami hát nem tartozik a mai témánkhoz, de biztosíthatom önt, hogy minnyáján érzékenyen tekintünk rá. Köszönöm szépen. Messius úrnak adom most meg a szót, és kérem, hogy mindenki maximum kettő percig beszéljen. Köszönöm én csak először is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött, üdvözöljük itt. Szeretnék egy kéréssel fordulni a, önökhöz. A, az antik műkincsek jogszerű kereskedelmére kérdeznék rá. Tehát, hogy a fiatalok számára nagyon jó az, hogyha közelről megnézhetik ezeket a műkincseket, e, miközben nagyra értékeljük, hogy a fosztogatás eredményeként a kereskedelembe került műkincsek kereskedelmét megállítsák. Nagyon fontos, hogy a legális kereskedelem ne sérüljön, hiszen nagyon jó az, hogyha az emberek az egyik országban bemehetnek egy múzeumban, és ott megérthetik egy másik ország kultúráját, úgyhogy látják a kulturális javaikat. Tehát az antik műkincsek kereskedelmét nem szeretném, hogyha akadályoznák, amikor az legális. Herr Ufflin bitte. Köszönöm szépen, Oflin úr. Uh, thank you very much. And... Köszönöm szépen, és hadd gratuláljak, uh, biztos úr, ahhoz, hogy uh, ennyire uh, aggasztja önt és a kulturális csempészet jelensége. Szeretnék néhány széleskörű kérdést is felventni. Az idén várunk javaslatot a bizottságtól az ÁFA mozgástér bővítésére, például a népszavazási kampányban a női higiéniai termékek áfájával kapcsolatos kérdés is fontos jelszóvá vált. A második dolog, a bizottság aktívan tervezi-e, hogy csökkenti a kiadásokat, ugye az Egyesült Királyság 15%-os kontribúciója fog kiesni, aztán mi a helyzet a kulturális kiadásokkal, aránytalanul fogják ezeket megnyilválni a gazdasági kiadások csökkentése miatt? Köszönöm. Julie Köszönöm szépen, Julie Ward. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy meg kellene ragadni ezt a lehetőséget arra, hogy ne csak a kultúráról beszéljünk, hanem eme, emlékezzünk a kulturális aktivistákra, a művészekre, akik ö, meghaltak. Például ö, arra a régészre gondolok, aki a palmírai ö, régészet úttörője volt, és 40 éven keresztül ott tevékenykedett. Aztán Katerbira is gondolok, aki Szíriában tevékenykedett, és ott egy háromdimenziós újjáépítést valósított meg a régi városok kapcsán. Augusztusban mond, kelt tehát akkor keltették halálhírét, de kiderült, hogy sajnos már két éve korábban elhalálozott. Ebben a borzalmas konfliktusban a szíriá, szíriaiak és a muszlimok azok, akik leginkább megszenvedik, és a legtöbb áldozatot tőlük szedi ez a háború. És aztán az Egyesült Királyságban is rengeteg menekült érkezett, szépen kellett volna őket fogadnunk, olyan személyekről van szó, akiknek nagyon nagy tudás van a birtokukban, és be kellene őket fogadnunk. Matthews úr, hogyha ön megvizsgálja az Európiánát, ez egy európai finanszírozott program, ez pontosan az, amiről ön beszélt, ezt meg kellene nézni, és szeretném azt is elmondani Flynn úrnak, hogy Flynn úr nem feminista, egyáltalán nem az, és hogyha a női higiéniai eszközök miatt kialakuló szegénységről akar beszélni, akkor jöjjön csak hozzám. Uh, thank you. Thank you. Szemics Dimit kollega. Köszönöm biztos úr, hogy itt van most velünk. Valamennyien üdvözöljük ezt a kezdeményezést, amely től származik Ahogyan júliusban is nagyon helyesen rámutatott erre, az ilyen műkincsekkel kereskedők szerint terroristák, és Európának feladata az, hogy megvédje a kultúrát. Két kérdés merül fel bennem. Talán kicsit részletesebben kitérne arra, hogy hogyan lehet majd ezzel a jogszabályjal a határon átnyúló csalás ellen fellépni. És még egy dolog, ez egy olyan típusú jogszabály, amit nagyon pontosan összhangba kell hozni azzal, hogy a jövő év lesz a kulturális örökség éve. Nézzük meg, hogy gazdasági szempontból milyen értéke van a kulturális örökségnek, hiszen ez alapvetően fontos szerepet játszik a teljes gazdaságról kialakított kép összefüggésében is. És ezt, ebből a pozitívumból kiindulva, ön tudja biztosítani azt, hogy a kulturális örösséggel kapcsolatos programok számára szánt költségvetés a következő években emelkedni fog? és így tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy a saját országainkban a történelmi műemlékek restaurálása, felújítására is legyen pénz. Itt a kulturális javak fogalmát is szélesíteni kellene, és ez egy, legyen egy proaktív kötelezettség, sokkal nagyobb értéket kell tulajdonítani a műemlék védelemnek és a kulturális örökség óvásának. Köszönöm szépen. Krisztina Libácská. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, még egyszer szeretnék kitérni a mű tárgyakkal való illegális kereskedelemre, mindenek előtt az iszlám állam kapcsán. Véleményem szerint ez a kereskedelem összességében is a második legfontosabb finanszírozási forrása az ízi számára, és ebből is látszik, hogy ez már milyen dimenziókat öltött. Ha egy ilyen hatalmas bevételi forrásról van szó, akkor ezt mindenképpen valahogy kezelni kellene tudni. Véleményem szerint a vevőknek két csoportját különböztethetjük meg. Az egyik csoport az interneten keresztül vásárol, akiről a, előbb a kollégám is beszélt. Másrészt pedig vannak olyan személyek, akik egyszerűen tudják, hogy hogyan lehet határon átcsempészni, és ezután eladni az ilyen műkincseket. Szerintem az Európol is mozgósítani kellene, hiszen az esetleges vásárlókra is koncentrálni kell, hiszen ők sokszor tudják, hogy az ISIS-től származnak azok a műkincsek, amelyeket megvásárolnak, de az is előfordulhat, hogy mondjuk katalógusból találnak ilyen műkincseket, és ezek eltűntként vannak nyilván tartva, azután esetleg majd valamikor felbukkannak a fekete piacon. Vannak-e ilyen tervei tehát? Köszönöm szépen. A problémánk az, hogy a biztos úrnak most már elég hamar el kell mennie, 10 óra 30-ig ér rá, ez volt az információm, de most kiderült, hogy még előbb el kell mennie. Egész röviden Luigi és Helga Trüppel azt mondta, hogy még az ő kérdésére nem kapott választ. Luigi, nagyon röviden. Grazie. Köszönöm. Nagyon röviden, tele távirati stílusban. Köszönöm a javaslatot. Világos az is, hogy egy nagyon szűk körről van szó, de ön ezt egy kicsit szélesebb kontextusba helyezte, de hát itt konkrét kérdésekről van szó. Először is az a kérdésem, hogy van-e, lesz-e monitorozás a vámhatóságokkal kapcsolatban, hogy ne maradjanak túl nagy kiskapuk, és a különböző hatóságok közötti együttműködés jól működjön. Ezt azért meg kellene vizsgálni. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy ön azt gondolja-e, hogy egy kicsikét konkrétabb képzésre van szükség azok számára, akik ezekkel a kérdésekkel fognak foglalkozni, és a harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy milyen idő tartamokban gondolkodnak, mi mindent megteszünk majd, de azért azt gondolom, hogy szeretnénk azt is felül is megbizonyosodni, hogy nem lesznek más nehézségek, és aztán az ön kompetenciája, az ön szerepe is nagyon fontos ebből a szempontból. Önnek azt kell látnia, hogy ha ebben a szektorban, a kultúra szektorában megszorító intézkedéseket eszközölnek, annak nagyon rossz hatása lesz. Hát nagyon örülhetünk, hogy itt a Kulturális Bizottságban még nagyon sokan szívesen beszélgetnének tovább önnel. Most talán annyi ideje van, hogy ha sikerül, még kitérjen a kérdésekre. Nagyon szívesen visszajövök, és nagy szenvedéllyel tölt el az összes ilyen kérdés, hiszen a kultúra nagyon közel áll hozzám, és személyes életemben nyilvános tevékenységemben is sokat foglalkoztam, de hát ugye néhány perc alatt nem fogok tudni perspektívát felvázolni az Európai Unió és az összes tagállam részére. Volt egy kis félreértés az időbeosztásomat illetően, tovább kell mennem. Mindenek előtt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkit szívesen látunk a bizottság által szervezett társadalmi vitában, ezt alaposan előkészítettük, és három hónapig rendelkezésre az a kérdőív, amit online tettünk elérhetővé. A cégek, civil szervezetek, magánszemélyek egyaránt válaszolhatta és nemzetközi időkeretekről döntöttünk. Miért mondom ezt? Azért, mert ennek a javaslatnak semmiképpen nem az a célja, hogy a műkincskereskedőket, műkincsimportőröket megrendszabályozzuk, hiszen nagyon fontos munkát, hasznos munkát végeznek ők, és már is be kell, hogy tartsák a harmadik országok szabályait is tehát nem várjuk azt, hogy ő rájuk nézve változásokat vezessen be ez az új ellenőrzés. Itt egyértelműen a tiltott kulturális jószág behozatáról van szó, ez egy célzott intézkedés a vásárlók magatartásában várunk változást, azt várjuk, hogy követeljék meg a javak legális eredetének igazolását. Több, ja, több kérdés vonatkozott a költségvetésre, a menekültekre, illetve olyan területekre, amelyek nem tartoznak az én területemhez. Az áfa alapvető kérdés, nagyon sok javaslatunk van, alacsonyabb áfa kulcs, elektronikus könyvek, határok, menti új rendszer kialakítása, évente 160 milliárd eurónyi áfa bevétel esik ki, 50 milliárd a határok mentén, és igen, azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet nagyobb rugalmasságot adni a tagállamoknak az áfa terén, feltéve, feltéve, hogy ez nem befolyásolja károsan a e, belső piac működését. Gondosan nyomon követjük a e, vám e, szabályokat, hogy ne legyen joghéz a kiskapu, az ellopott kulturális javak visszajuttatásáról a diplomáciai csatornákon gondoskodik az EU a megtaláló hatóságok az eredet ország hatóságaihoz juttatják vissza ezeket. A vám jogköröket megerősítjük, és a javaslat arra is irányul, hogy a tisztviselők képzését tökéletesítsük. Ilyen rövid válaszokat tudtam csak adni. Még egyszer köszönöm, hogy időt szántak az eszmecserére velem, és nagyon szívesen jövök majd vissza, és örömmel nyugtázom, hogy széleskörű támogatást élvez a javaslatunk gyors elfogadása, így módon a terrorfinanszírozás ellen hatékonyabban tudunk majd fellépni, illetve kulturális uh, képességeinket is meg tudjuk majd erősíteni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Äh, Köszönöm szépen, hogy időt szánt arra, hogy ma itt äh, velünk eszmét cseréljen és ismertesse a javaslatait, és hát amennyire erre volt lehetőség, a rövid idő alatt äh, válaszolt a kérdésekre. Mi mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy dolgozzunk ezzel a javaslattal, az INTA-val, amely az illetékes szakbizottság nagyon jól fogunk együttműködni, és reméljük, hogy gyorsan tudunk majd haladni, de hát ebben a tanácsnak is segítenie kell majd, remélhetőleg sikeresek leszünk. Köszönöm, hogy itt volt, és mindig nagy örömmel látjuk Önt.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 nachdem unsere Experten jetzt alle einen Platz gefunden haben, Miután a szakértők is helyet foglaltak, rá is térhetünk rögtön a következő napi rendi pontra. Ez a workshop eh, kulturális munka menekültekkel. A Policy Department szervezte meg ezt a kis szemináriumot, miután csak 2015-ben több mint egy millió menekült jött eh, Európába. Maguk a menekültek, és természetesen az őket befogadó társadalmak is nagy kihívásokkal szembesülnek, hozzá kell igazodniuk ehhez az új valósághoz. Itt azzal fogunk most foglalkozni, hogy a menekültekkel folytatott kulturális munka hogyan segíthet minket ennek a kihívásnak a kezelésében, mit tehet még az Európai Unió. Egy sor szakértőt hívtunk meg, akik betekintést nyújtanak majd az egész témakörbe. Üdvözlöm professzor Alison eh, Phipps-et, aki a Glasgowi Egyetemen az UNESCO-tan székének a professzora, nyelvek és interkulturális tanulmányok a szakterülete, foglalkozik menekült kérdésekkel, migrációs hálózatokkal, azzal, hogy a kult, fő, menekültekkel végzett kulturális munkát hogyan lehet a legjobban elvégezni. Nána e, Denza Troctó a másik vendégünk, Fips asszonyjal együtt majd e, beszélnek arról, hogy a gyakorlatban is milyen döntő, fontos e, szerepet tölthet be az ilyen kulturális munka, valamennyire nagyon izgatottan várjuk, amit majd tőlük hallanak úrnéad, mert is üdvözlöm Svédországból, ők Svédországot képviseli, a nyitott koordinációs módszer munkacsoportban, amely az interkulturális kultúrák közé párbeszéddel foglalkozik, kulturális munkát elemezte, a menekültekkel végzett kulturális munkát, és ebből megpróbált tanulságokat levonni. Emellett üdvözlöm Rosanna Luis-t, aki a kult kulturális jelentésben, a e, migráció kontextusában foglalkozott, a menekültekkel végzett e, e, kulturális munkával, a Kaléi dzsungelben is tapasztalatokat gyűjtött, valamint Kopenhágában, és azt vizsgálta, hogy a következő nemzedékekben milyen EU programok programokat lehetne eh, kidolgozni a menekültekkel folytatott kulturális munkára. Körülbelül 10 perc áll minden szakértőnk rendelkezésére. Kérem, hogy ne lépjék túl az időkeretet, mert utána még beszélgetni is eh, szeretnénk, eh, marad még egy kis időnk kérdésekre is. De először Philips asszonynak adom meg a szót, és köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy részt vettek ebben a fontos vitában. Alison Phipps a nevem, és az UNESCO elnökeként foglalkozom nyelvekkel és kultúraközi tanulmányokkal az UNESCO-nál. Itt látják az előadásom struktúráját. Először arról fogok beszélni, hogy az akadémiai szakirodalomban milyen agályok merültek fel, milyen történelmi mintákat találkozunk, hogyan tudunk együttműködni, kulturális munkát végezni a menekültekkel, és végül néhány ajánlásról is fogok szólni. Példákat hozok majd fel arra, hogy hogyan lehet különböző típ típusú kulturális munkát végezni. A saját tapasztalataim, amiket én ismerek, kimondottan praktikus, gyakorlatias tapasztalatokról fogok beszámolni, melyeknek alapján majd az ajánlásokhoz is elérkezünk. Általában a menekültekkel való együttműködés közösségi és művészeti projekt is. A menekültek elmondják a történeteiket, vagy különböző bemutatókat tartanak, tehát magukkal a menekültekkel dolgozunk együtt. De legsikeresebben a művészeti, esztétikai és kulturális reprezentációját a menekültek meg sokszor propaganda célra használják fel, nem az integráció előmozdítására. És nagyon gyakran konkrét biztonsági agendák eh, határozzák eh, meg, hogy ez a munka hogyan történjen. Először is, eh, amikor az esztétikai prezentációban dehumanizálják a nyelvet, amikor is a menekültökről beszélnek, nagyon csúnya rossz szavakat eh, használnak. És egy eh, tízes skálán eh, amikor népírtásokat tanulmányoztak, vizsgálták, hogy a nyelv használat, az ilyen szavaknak a használata vezethet el akár a népírtásig is, tehát ez egy nagyon komoly kérdés. A második pont, kritika nélküli közvetítése a történelmi képeknek. Látjuk például, hogy a Brexit kampány kapcsán a holokausztot hogyan emlegették, és ennek következtében egyre erősödött a félelem egész Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában is. Az ilyen típusú kulturális munka ezen a területen az ilyen történelmi visszatekintés felé mutató képeket is kell, hogy pozitív módon használja fel. Tanácsadás, integráció, befogadás, itt humanitárius megközelítésre van szükség, művészeti vezetéssel, felvázolva az irányokat, és a cél az, hogy nőjön a tolerancia az egész közösségben Civil szervezetek is használják ezt a finanszírozás források gyűjtésére, különböző missziók lebonyolítására. Itt a történelmi mintákkal kell szakítanunk, a negatív mintákkal. Itt Ausztráliában például egy menekültek által vezetett ilyen segély, szervezet, végzett nagyon elkötelezetten kulturális munkát, amit később kutatók is, amihez kutatók is csatlakoztak. A kulturális munka a menekültekkel nem semleges, nem egy neutrális dolog, ők aktívak, hanem és, és nagyon is sebezhető egyének a menekültekhez kritikus, etikus módon kell közelíteni önreflexióval és öncélú művészet nem mindig szolgálja a menekülteket, és nem mindig jó ugyanaz mindenki számára. So let me give you some It's not an easy thing. Nem könnyű dolog afrikai migránsként így félbeszakítani egy fehér, középkorú professzor hölgyet, miközben ő beszél. A kulturális munka a menekültekkel hogyan kellene, hogy kinézzen? Az első példa a Beltem Színház idén előadásokat tartottak, és egy olyan nyelvet használnak, ami sokkoló, hogy a önelégítségből felrázzon minket. A szüzességünket elvesztettük a tengerben, és a hányásig dörzsöltük magunkat, hogy a kalózok ne ér, tudjanak megérinteni minket. Itt ez nagyon jól tükrözi azt, hogy mi történik akkor, amikor lezárják a határokat. A Red Road Flats egy glasgowi projekt. A menedékkérőket és a helyi lakosságot próbálták összehozni, egészségügyi problémákkal küzdő menekültekkel foglalkoztak, és a történészek dalokat gyűjtöttek, és ezeket sok nyelven át, hangszorokon keresztül játszották le. Ez tulajdonképpen egy hatalmas gettó alakult ki a városban. A, a Red Road Flat eh, épületét látják, és eh, egy kórus eh, énekelt el a búcsúdalt. Itt egy az új európai dal könyvről látnak egy képet, még a BBC is közvetítette, és egy zenei videót készített a diaszpora egyik művésze, Nana Tencsua Todzro, aki ma itt van velem, és Karin Powell, szervezető skót népi énekes dolgoztak együtt, felhasználták a hagyományokat, a ritmust, a harmóniát, és így hoztak létre egy zenei videót, amelyet ugye Irán Kördi, a kurd kisfiú emlékére írtak, akit emlékszünk rá, kisodort a tenger, a fehér embernek meg kell érteni, hogy aki segítséget kér, annak segíteni kell, ahogyan Hannah Arendt is mondta, valahol valamennyien menekültek vagyunk. finally, to my... Végül rátérnék az ajánlásaimra. Azt ajánlom, ajánlom, hogy legyen egy vita, egy tájékoztatást, és a jövőben a kitűnő RISE iránymutatásokat vonják be a munkába, a, egy ügynökség által vezetett projektekre kell helyezni a hangsúlyt, fontos a multilingualizmus, és nagyon sok új kapcsolatot kell létrehozni, új tevékenységeket, és nagyon lényeges a szociális változások feljegyzése és a rájuk való emlékezés. Végül még egy szó a kutatásról, ami demonstrálja azt, hogy az in- kultúra közé kommunikációval kapcsolatos kulturális munka egy olyan közjó lesz, ami ünnepel, emlékezik nosztalgiával és fájdalommal is, és lehetővé teszi a gyógyulást, elmondja az igazat az ember, emberiség állapotáról, és ez egy örömteri tevékenység. vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Philips. Nagyon köszönöm, FIPS eh, asszony, és különösen köszönöm azt, eh, hogy az ének számokat is meghallgattattuk. Azt hiszem először volt ilyen egy prezentáció közben, ez nagyon üde jelenség volt, nagyon-nagyon köszönöm. A következő előadónk Nejedemér úr, kérem, hogy eh, ön is próbálja meg 10 percbe sűríteni az előadását. So, <clears throat> thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra. Azért is, hogy a menekültek eh, nevében szólhassak önökhöz. Először azzal kezdeném, hogy úgy gondolom, hogy a jelenlegi menekült válság egyik ajándéka az volt, hogy a kulturális tevékenységek egész Európában felélénkültek. Nem volt ez könnyű, nem volt egyszerű az, hogy ezt az óriási tevékenység halmazt valahogy osztályozzuk, de megpróbáltunk struktúrákat, vagy valamiféle öm, mintázatot felfedezni abban, hogy az emberek közvetett vagy közvetlen módon hogyan tudnak ebben részt venni. Nézzük akkor a struktúrának a lépéseit. Először megvizsgáltam azt, hogy milyen típusú projektek léteznek, és milyen fajta megközelítéseket alkalmaznak a különböző tagállamokban. nézzük akkor, hogy a civil szervezetek hogyan vettek részt ebben a munkában, és végül azt is megvizsgáltam, hogy mit lehet tanulni ebből az egész jelenlegi helyzetből és a menekültekkel való különböző munkából. Nézzük akkor a projekt típusokat. Azzal kezdtem, hogy megnéztük azt, hogy milyen projektek esetében milyen fajta módszereket alkalmaztunk. Ezeknek a kérdéseknek az alapján öt különböző fajta projektet találtam. Vannak a nagyon hagyományos, előre átgondolt projektek, ezeket kifejezetten a menekültek számára készítik elő, de az ő bevonásuk nélkül. Aztán ott vannak a közösen megalkotott projektek, amelyeknek a kidolgozásában részt vesznek a menekültek is, és aztán ott vannak a menekültek által tervezett és saját maguk által végrehajtott projektek interszekcionális projektekről is beszélhetünk, amelyek az etnicitás csak egy márkerként tekintik, sok különböző más jellemző mellett. És aztán a, itt van az interszektoriális megközelítés, amely a kultúra különböző szektorait próbálja összehangolni. Ami a tagállamokat illeti, megpróbáltam itt is kategóriákat felállítani, Gyakorlatilag vannak ugye a fronton lévő országok, ahonnan belépnek a menekültek. Itt ezekben az esetekben leginkább az alap igényeket próbálják kielégíteni, és valami minimális kulturális tevékenységet is próbálnak létrehozni és aztán ott vannak azok az országok, ahol befogadják konkrétan a menekültöket, és itt a hosszú távú integráció a legfontosabb cél, a társadalomba való beépülés, és itt két megközelítést láthatunk. Az egyik a kulturális diverzitást, a bevándorlást egy ilyen átmeneti státuszként vagy helyzetként tekinti, amelynek akik úgy gondolják, hogy minél hamarabb asszimilálódnia kell a menekülteknek. Most ezekben az esetekben leginkább ilyen szeretett szolgálat megközelítésről beszélhetünk. Aztán vannak olyan országok is, ahol a kulturális diverzitás, a bevándorlás egy normális aspektusa az életnek és a társadalom alakulásának. Ebben az esetben inkább az emberi jogok és a menekültek oldaláról való a probléma megközelítés a jellemző. Ami a civil társadalmat illeti, itt két aspektusra próbáltam odafigyelni, az egyik a befogadás, az általános befogadás. Emmanuel Kant, aki az európai modernitás egyik alapítója, úgy gondolta, hogy az emberek mindenhol védelemre szorulnak, amikor nehézségekkel kell megküzdeniük. Tehát felelősséggel vannak az emberek egymás felé. Aztán a demokrácia erősítése a másik megközelítés, ami azt jelenti, hogy az európai állampolgárok jobban odafigyelnek ezekre a kérdésekre, és a krízis helyzetekben is képesek kezelni a helyzetet. Nos, itt a civil társadalmi megközelítés nagyon pozitív hatásokat érhet el abban, hogy Európa inkluzívabbá váljon a menekültek számára. A következő szlájd arról szól, hogy a jelenlegi helyzetből milyen tanulságokat vonhatunk le. Az egyik a menekültek helyzetbe hozásáról szól. Ez nagyon sok témában megjelenő um, vezérfonál gyakorlatilag, ha valaki helyzetbe akarunk hozni, akkor olyan helyzetet kell teremteni, hogy másokkal együtt a politikai szférában, a közszférában fel tudjon lépni. Hogy a saját narratíváját érvényre tudja juttatni a társadalmon belül. Aztán itt van a szociális mobilitás kérdése, ahol az analízisem arra alapszik, vagy azon alapszik, hogy az integráció, mint kifejezést megpróbáljuk elkerülni, mert ez egy kicsit stigmatizálja a menekülteket, és nem igazán segít. Inkább egy ilyen esernyő megközelítésre van szükség, hogy a menekültek tudjanak tovább élni, és valahogy beépülni a társadalomba, hogy ne állandóan menekültként tekintsenek saját magukra. És aztán fontos kérdés azt is megvizsgálni, hogy hogyan lehet a menekültek mindennapos problémáit összeegyeztetni a befogadó társadalommal. A menekültek nem azért vannak itt, hogy az európai jóléti rendszereket tönkretegyék, hanem inkább ezzel ellenkezőleg hosszú távon hozzá is kívánnak járulni ehhez. A kulturális projektek igenis, és lehetnek sikeresek, de csak akkor, hogyha az emberi jogokat figyelembe veszik, hogyha a részvételt figyelembe veszik, és interkulturális, interszektoriális megközelítést alkalmaznak, és befogadó társadalom, illetve a menekültek problémáit közösen kezelik. A hagyományosan zárt társadalmakban ez sokkal nehezebb. Az utolsó, meg, az én javaslataim, tehát a projektekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy az emberi jogi alapú projektekre van szükség, és strukturális szinten kell a menekülteket bevonni, de nem csak őket, hanem a befogadó társadalmat is. Hogy ne valami szörnyű jelenségként figyeljék, tekintsenek a menekültekre az emberek. Interszektoriális és interkulturális megközelítése van szükség, fontos a civil társadalom megerősítése ebből a szempontból, főként a menekültek saját szervezeteire gondolok, és arra, hogy sokkal könnyebben lehessen finanszírozáshoz jutni. Ezen kívül pedig a kritériumokat úgy kell megalkotni, hogy azok hozzáférhetőek legyenek. Interakciót kell teremteni a helyi nemzeti, regionális és transnacionális szintek között, mert azt gondolom, hogy a projekteket, kulturális munkát jó, hogyha össze tudjuk kötni, és egy összefogó, holisztikus narratívát, egy közös víziót tudunk kialakítani Európa és az Európai Unió jövőjét tekintve. Köszönöm szépen! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch. Köszönöm szépen, köszönöm az ön előadását is. Luis asszony és Martin úr következnek. Önöket is szeretettel köszöntöm, köszönöm, hogy eljöttek, és önöknek együtt áll 10 perc a rendelkezésére. Önök döntik el, hogy hogyan osztják meg az időt egymás között. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékeljük, hogy a Kulturális Szakbizottság érdeklődik a téma iránt, és szeretnénk bemutatni, hogy mit tapasztaltunk az EU programfinanszírozása terén. Három fő kulcskérdés van, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a jelenlegi EU finanszírozta programokból és projektekből, milyen visszajelzést tehetünk, vagy kaphatunk az EU finanszírozta projektekből, a jövőbeli programokra milyen ajánlásokat tehetünk, Az első ponttal kapcsolatban a legrelevánsabb három program az Erasmus Plus, a Creative Europe és a Europe for Citizens. Mind a három a menekültekkel való foglalkozásra összpontosít. Az Erasmus Plus nak az az erőssége, hogy stratégiai partnerségeket finanszíroz Európában, oktatási és cross-szektorális jelleggel. de nem a kultúra és nem a menekültek jelentik a fókuszát. illetve a, azok a szervezetek, nyernek elismerést, amelyek egész Európában hálózattal rendelkeznek. A Creative Europe nagyon érzékenyen reagált a kulturális támogatási igényekre. 2016-ban külön tendert írtak ki menekültek segítésére, kulturális szervezeteknek, menekültek által tett kezdeményezésekre Itt inkább az egyesületek kapnak támogatást, azonban nem annyira a menekültek maguk. A Europe for Citizens a kulturális szervezetek előtt nyitva állt, he, nyitva áll, helyi, mindenki által hozzáférhető kezdeményezéseket támogat, a párbeszédet, a vitát, a projektek láthatóságát segíti elő, de sajnos ezek a témák olyan óriásiak, hogy kevés a finanszírozás, illetve túl sok szervezet szeretne ilyen támogatást kapni a menekültekkel való foglalkozásban. Most pedig Polinnak kolléganőmnek adom át a szót az EU finanszírozta programok visszajelzéséről fog beszélni azt találtuk, hogy általában nagyon értékelik a programok EU finanszírozását, illetve azt a lehetőséget a szervezetek, hogy hasonlóan gondolkodó egyesületekkel együttműködhetnek Európában. Ugyanakkor a következő ö, problémák vannak a menekültek felelőssététele, képességeinek javítása. Nos, nagyon gyakran egyetlen monolitikus blokként tekintenek rájuk, és az egyéni szükségleteket kevésbé veszik figyelembe, csak a kollektívakra összpontosítanak nagyon fontos a projektek kialakításának kezdetétől fogva az egyeztetés, a párbeszéd a menekültekkel magukkal. Ráadásul ez egy kétirányú utca, a menekültek is segíthetnek abban, hogy kialakuljon a párbeszéd terepe, így az empátia, a kommunikáció is könnyebbé válik. Fontos az eredmények megosztása, illetve a múltbeli projektek pozitív és negatív eredményeinek a megismertetése, ez a jobb értékelést és a jövőbeni átláthatóbb együttműködést is segíti. A kisebb, helyi jellegű szervezetek időnként sokkal hatékonyabbak, jobban tudnak helyileg eljárni. Hasznos lenne, hogyha prefinanszírozás nagyobb hangsúlyt kapna, így a kisebb szervezetek több támogatásban részesülhetnének ne csak európai és országokban, hanem más érintett országokban, közép-keleti, közel-keleti, észak-afrikai országokban is lehessen hozzáférni a támogatásokhoz. Rozánának visszaadom most a szót, aki a fő ajánlásainkat fogalmazná meg. Ahogy már mm, beszéltünk róla, mind a három program esetében fontos lenne, hogy növekedjen a finanszírozás mértéke, vagy jobban hozzá lehessen férni hozzá, illetve szélesebb körben hozzáférhessenek a szervezetek és a végfelhasználók is. Nagyon fontos a finanszírozás lehetőségeket szélesebb körben ismertetni. Fontos lenne egy öreg diákrendszer, vagy tematikus munkacsoport kialakítása és az eljárások egyszerűsítése javítani kell a lehetőségeket a tapasztalatok cseréjére a hálózatokon belül, hogy a projektek színvonalát emelhessük. A menekültekkel folyó kulturális munka nagyon sokféle lehet pontos, fontos pontosan meghatározni, hogy mi a célja egy projektnek, és ennek alapján lehet felmérni, hogy milyen eredményeket hozott a menekültek és a szervezetek számára. A következő program készítési szakaszban nagyon fontos lesz, hogy a folyamat a termék szempontjából az eredmények jobban megfoghatók legyenek így lehet csak hatékonyan folytatni ezt a munkát. rugalmas monitorozási és értékelési kereteket kell kialakítani, amelyek a menekültek és a közösségek humán és szociális igényeire reagálnak. Tehát testre szabott programra van szó, cross-szektorális jelleggel, transnacionális jelleggel fontos lenne, hogy egyfajta konzorcium irányított a pályáztatás és támogatási rendszer alakuljon ki, ami a helyi szükségletekhez igazodik a menekültek részére, de a menekültek bevonásával alakul ki. Olyan kulturális projektekkel lehetne pályázni, amelyek a helyi uh, igényeknek megfelelnek, és amelyeknek uh, az a hatását uh, be lehet mutatni, ki lehet uh, fejezni. Uh, hosszú távú együttműködést kell kialakítani. A déli szomszédsági országokban fontos lenne a tapasztalatcsere, a medkültűr regionális program, például ilyen több évre szóló, részvételen alapuló projekt. A program ban nagyon sokféle szerepvállaló vesz részt, műhelyek, konferenciák, képzések jönnek létre. Fontos a véleménynyilvánítás szabadságának előmozdítása is a menekültekkel való munkában. Végül azzal zárnám, hogy bízunk benne, hogy a következő programidőszak előkészítő munkáihoz hozzájárulnak ezek a megállapításaink innovatív modellek alakulnak majd ki 2020 után. A Kultúra hangjai című jelentés konklúziója az, hogy nagyon erőteljes eszközök lehetnek a kulturális projektek, a migráns közösségek kollektív felelősebb étételében, illetve képességeik javításában, azáltal, hogy politikai és szociális súlyt kapnak a szavai. Köszönöm. Köszönöm szépen önöknek is, hogy ismertették, bemutatták a tanulmányukat és beszéltek arról, hogy a következő programi, programozási időszakban mit tudnánk esetleg máshogy csinálni. Rátérhetünk az eszmecserére. Azt hiszem, hogy még elég időnk van, 11 óra 50-ig. Először a koordinátoroknak adom meg a szót, hogyha kívánnak felszólalni, utána pedig a többiek egy második körben szintén feltetnek kérdéseket. Sabine, Sabine Ferhelyen. Köszönöm szépen, hogy bemutatták nekünk a tanulmányt. A kulturális projektek nagyon fontosak a menekültek beilleszkedése, az integráció a közösségbe történő befogadásuk szempontjából, ezért nagyon fontosak az ilyen kulturális projektek. Milyen a tagállamokban az ilyen projekteknek az elfogadottsága? milyen sok vagy hány tagállam vesz részt az Európai Unió által támogatott programokban? Hol vannak a súlypontok? Esetleg tudna mondani valamit arról, hogy a források hogyan oszlanak meg területileg, milyen országokban, melyik országokban, milyen nagy a kötelezettségvállalás, az elköteleződés az ilyen kulturális programok mellett. Köszönöm szépen, Szilvia Costa. Köszönöm, nagyon hálás vagyok ezekért a remek előadásokért. Nagyon érdekes volt meghallgatni, amit mondtak, illetve a művésznő gyönyörűen énekelt. Szóval most átléptünk egy másik szakaszba, nem a vész segítségről, hanem a strukturális segítségnyújtásról van szó, egy érettebb reflexión alapuló politika, szakpolitika kialakításáról. A menekültek az én országomban, Olaszországban is ma már a válasz részét kell, hogy képezzék. Tehát nem az az az üdvözítő, hogyha a társadalom elgondolkodik, és ők pedig megkapják a megoldást. Tehát változtatni kell a nézőpontot, ahogy Neadmer eh, úr is mondta, a karitatív megközelítésből el kell mozdulni a méltóság és az emberi jogok irányába. Úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú. Fontos az empowerment. És eh, a média narratívája alapján a, tehát a médiának olyan narratívája alakult ki, mi szerint az integráció egyáltalán nem üdvözítő külföldiek hordái lepik el a kontinenst. Nagyon megváltozik azonban az embereknek a felfogása, amikor személyesen találkoznak menekültekkel. a közhatóságok, a közszolgálati televízió, rádió nagy felelősséggel bír ebből a szempontból. A menekültek egy euró, olyan európai identitást kapnak, amit nem ismertek korábban. A programok, és ezzel foglalkozni kell most, úgy kell, hogy alakuljanak, hogy megfelelő választ adjanak, testre szabottabbak kell, hogy legyenek, célra törőbbek kell, hogy legyenek, fontos a Creative Europe-ba, a Citizens-be, a különböző programokba beintegrálni ezt a szempontot. A, kis menekült egyesületek is kerüljenek bevonásra a programok kialakításába. A fiatalokat, a gyerekeket külön kell megcélozni. És igenis vannak menekült művészek, a kultúrában dolgozó menekültek jövő év, ugye a kultúra éve lesz, külön oda kell figyelni a menekültek ilyen irányú tevékenységére, hiszen ők is új állampolgárokká válnak. Thank you very much. Köszönöm szépen, Helga Trippel. Oh zöldek kezdeményezése volt az, hogy a menekültek, migránsok, egyéb kisebbségek integrálásával kapcsolatos projekteket használjuk fel arra, hogy erősödjön a szolidaritás, a béke. Köszönjük ezt a csodálatos dalt, amit ez a csodálatos hölgy énekelt nekünk, akár táncolni és kedvünk kerekedett volna, lehet, hogy még lesznek ilyen meghallgatások is. Köszönöm, hogy Hannah Arendtet idézte, kedvenc női filozófusom, és ő nagyon is tudta, hogy mit jelent az, ha valaki párja, hogyha marginalizálódik a társadalomban, és ennek milyen hatása van a többségi, illetve a kisebbségi társadalom tartalomra is. Ezen mindig kell gondolkoznunk. Én fehér nő vagyok, Nyugat-Európában születtem, jól képz, végzettségem van, nem vagyok szegény, de e, nagyon sok a szegény nő, különösen nagy problémákkal küzdenek a nők, sokan e, nem olyan helyzetben vannak, mint én, és sokkal-sokkal nehezebb az életük. Ismerjük, hogy minden európai társadalomban és az egész világon is nagyon sok a gond. Gondoljunk csak e, Líbiára, aztán ott van a szörnyű Assad rezsim, azután amiket Trump mond, botrányok a szexuális zaklatás, zaklatásokkal, a szociális, a társadalmi igazságtalansággal is az egész világ küzd, ez egy nagyon nagy globális probléma, ezért kell feltennünk a kérdéseket, hogy hogyan tudunk jó megoldásokat találni a menekültek és a bevándorlók számára politikai menedéket kell adni a menekülteknek, és szükség van a bevándorlással kapcsolatos jogszabályokra, kvótákra, ki kell alakítani egy egyensúlyt. Itt az híres Oberg rendszer, a felső határ, hogy legyen -e ilyen, amit a Bajor miniszterelnök Seehofer szeretne erről tetni. Én soha-soha nem fogadnék el egy ilyen felső plafon, felső korlátot, és ezt Németország sem fogja elfogadni. Amit Önök mondtak, igen, szükség van erre az empowermentre, a helyzetbehozásra, a önértékelés javítására, mert ha valaki csak áldozat, akkor nem tud felelősség teljesen cselekedni. Ezért mindenkit így fel kell emelnünk sokszor a, a, idézik Marine Le Pen, Kaczynszkit, Orbánt, az AFD-t, de nem csak ők jelentik a problémák, de azon is kell gondolkoznunk, hogy ezekkel, az, ezekkel az idiótákkal mit kezdjünk. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez, ez is a probléma része. Az Erasmus programmal elértük azt, hogy ezekre a kérdésekre tudunk jobban koncentrálni. Remélhetőleg a következő MFF-ben sikerül növelni az Erasmus költségvetését, nem tudom, hogy ez tényleg így lesz -e. Nagyon hasznos volt, amit hallottunk, és remélem, hogy ez a mai meghallgatás tényleg ha nagy hatással lesz az egész parlamentünkre. Elnök, nagyon köszönöm. Miután úgy látom, más nem kíván most szólni a szakértőinket, a panelvita részvevőinek adnék szó, de nem még, még egy kollégánk szeretne szólni. Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon szeretném megköszönni önöknek ezt az érdekes tanulmányt, az előadásokat. Felvetődik a kérdés, hogy Ugye a fő téma a művészi kulturális projektek, a menekültekkel kapcsolatban, azután beszéltünk finanszírozásról, mondtak ajánlásokat, de azt hiszem, hogy új megoldásokra lenne szükség. Említették az új platformokat. A fő cél természetesen az integráció, ahogyan ezt önök is elmondták, a szolidaritás, a menekültekkel. Hogyha megnézzük eh, azokat, akik hozzánk jönnek, hát ugyanolyanok, mint mi, mint te vagy én. Az új projektekről, hát igazából nem tudom, hogy minden lehetőségre gondoltunk-e. Lehet, hogy még bővíteni lehetne a skálát. Például a sport lehetne még egy ilyen terület. Tudom, hogy az Erasmus Plus és a sport eh, talán nem mindig eh, kapcsolódnak össze, de az oktatás céljaira nagyon jól fel lehet használni a sportot. És eh, Jakó Fizászéval közösen indítottunk egy projektet az Európai Bizottságnál. Itt a sport segítségével szeretnénk integrálni menekülteket. Ez egy nagyon jó projekt. Most a feladat az, hogy végre is hajtsuk, meg is valósítsuk ezt a projektet, mert ez nagymértékben segíti a fiatalok integrálódását és ugyanakkor az ilyen projektek az oktatáshoz való hozzáférést is segítik, hiszen a sporttevékenységhez nyelvek beszélni szükség van, fejlődik a nyelvi készség. Nagyon sokszor megéljük a stigmatizálást, de a sport ennek a leküzdésében is segíthet. Köszönöm szépen. Julie Ward, szintén kettő percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örültem ezeknek az érdekes prezentációknak, és örültem annak, hogy ilyen elkötelezett brit beszédeket hallhattunk a menekültek ügyében, mert bizony én is ezt tapasztaltam az Egyesült Királyságban, és sokszor dolgoztam is egyébként ilyen kiszorított, a társadalom peremére szorult közösségekkel, és hát bizony a kulturális aktivizmus, a kreativitás nagyon erős ezekben a közösségekben. Csodálatos volt az éneket is meghallgatni, és szerettem volna megköszönni azt is, Az én felmenőim is Hugenotta menekültek voltak, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki rendelkezik menekült háttérrel. A hugenották olyan franciák voltak, akik a menekült szót is behozták az angol nyelvbe. Az Egyesült Királyságban mindenki ismeri a Nottinghami csipke vásárt, és ne felejtsük el azt, hogy ezt is a menekültek hozták létre. Az emberek, amikor elmenekülnek valahonnan, akkor nem csak a szegénységet hozzák magukkal, hanem nagyon nagy gazdagságot, új lehetőségeket, tudást, amit aztán be tudnak építeni a befogadó társadalomba. Tíz nappal ezelőtt otthon volt egy platform, egy fesztivál, amelyet minden évben megszervezünk Newcastle-ban, és ott meg az ottani menekültek a saját hagyományaikról beszéltek, illetve azokról a borzalmas tapasztalatokról, amelyeken át kellett menniük. Borzalmas rasszizmus történt, a referendum kapcsán az Egyesült Királyságban, úgyhogy ezért is volt jó más hangokat is hallani. És örülök annak, hogy a felelősségre is felhívták a figyelmet, amelyet mi politikusok, amikor beszélünk, vagy képeket alkalmazunk, és azon keresztül egy ilyen ellenséges közeget hozunk létre. Egy európai rasszizmus ellenes hálózat, amelynek én is részese vagyok, a népírtás tagadásával kapcsolatos kérdéseket vizsgálta, és nagyon fontos azt látni, hogy a listák készítése az egyik alapelem, amely a népírtáshoz vezet. Az Egyesült Királyságban egyébként mostanában voltak erre irányuló példák, hogy a cégek készítsenek listákat a máshonnan érkező munkatársaikról, itt tehát listákról van szó, konkrét listázásról van szó, és egy konzervatív mm, képviselő Chris Heaton Harris írt az egyetemeknek, és azt kérte, hogy írjanak neki listákat azokról, akik európai ügyekkel foglalkoznak. Nos, hát tudom, hogy így kezdődik a népírtás, a listákkal kezdődik a népírtás, amit Erdogán Törökországban tesz, csak úgy lehetséges, hogyha vannak, hogyha rendelkezésére állnak olyan listák, akik az ellenséges személyeket tartalmazzák. Különben nem tudná megtenni azt, amit megtesz. Nagyon is veszélyes az, amikor mi politikusként de démonizáljuk az embereket. Matthews. Köszönöm szépen, Matthews úr. Köszönöm, elnök asszony. Három megjegyzést szeretnék tenni, de mindenek előtt köszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk, és külön gratulálok a hölgynek, aki ilyen szépen énekelt. Nos, valóban eh, a jelentéseknek a hatókörével szeretnék foglalkozni, menekültekkel foglalkozó projektek kapcsán. Azt szeretném látni, hogy terjesszék ki ezt a munkát a bevándorlókra, hiszen a bevándorlók eh, nagyjából ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint a menekültek és igazságot kell szolgáltatnunk, el kell ismernünk azt a kulturális gazdagságot, amit magukkal hoznak, a művészi képességeket, amelyet egyénként és közösségénk is magukkal hoznak. Ez egy nagyon értékes munka lenne, tehát ki kellene terjeszteni a munkát, ne csak a menekültekkel foglalkozzunk, akik e-, Európába érkeznek, hanem a migránsokkal is. A második pontom, ez talán nem lesz ennyire konstruktív. A menekültek borzasztó helyzetben vannak, szörnyű életet éltek, nagyon sok kemény dolgon mentek keresztül, és nagyon sokan nem is élik túl ezt a menekülést. Ezért rendkívül fontos, hogy a segítség, amit a menekülteknek kívánunk, az a, az a korrekt típusú segítség, az igazi segítség legyen, mert ha ez nem így van, akkor az amúgy is rossz helyzetüket tovább fogjuk rontani. És ezért bár minden politikát, szakpolitikát tényekre kell alapozni. A harmadik jelentésben felsorolt példák nagyon hasznosak, de attól félek, hogy az első két jelentést nem tudnám ilyen módon ajánlani, nagyon sok benne a vélemény, a kutatói vélemény, de igazán nem sok tényt tartalmazott ez az első két jelentés. Az első jelentésben eh, arról hallottunk, hogy Ausztráliában a RISE eh, milyen munkát végez. Nos, a menekültekkel kapcsolatban egyetlen olyan projekt, amiben nem vonták be igazából a projekteket, nem működött. A második jelenségben pedig elhangzott egy megjegyzés, hogy a projekteket itt történelmek felhalmozott hallgatólagos tudás alapján kolonialista és rasszista elemekre építve alakítottak ki. Nos, hogy ilyen megállapítások vagy igazak, vagy nem, de nincsenek tények, bizonyítékok, semmi nem jelzi azt, hogy most a valamelyik projekt eh, miért lett sikeres, vagy miért nem, és nem eh, tettek erőfeszítést arra, hogy eh, erősítsék azt a feltételezést, amit a menekültek bevonása jelent hogyha rosszul jön a segítség, akkor a menekültek eh, fogják ezt megszenvedni. És végül ennek az, hogy még egy politikai vélemény. Az első jelentésben azt mondták, és a prezentációban is elhangzott, eh, hogy a jobb oldalt eh, tól érkeznek ilyen kommentárok. Hát ismerünk baloldali kormányokat is, akik eh, nagyon borzasztó múltal rendelkeznek a népírtás eh, tekintetében. És így rámutatni a jobb oldalra, amit mutogatni mindig, az nagyon kontraproduktív, mert um, akkor az ilyen baloldali trotlikkal nem fogunk foglalkozni, és ez tényleg szégyenletes, mert itt nagyon-nagyon fontos kérdésekről van szó. Nagyon köszönöm. Még egyszer Helga Trüppel. Köszönöm. Hanna Arendtnek adózunk ugye elismeréssel itt a vita során, és ezért a következőt javaslom. Jövőre, amikor ugye a kulturális örökség európai éve lesz, akkor hogy a szakbizottság, vagy pedig a felelős női koordinátor hívjon össze egy konferenciát olyan női filozófusokkal, mint Heller Ágnes, azután Rotterdamban, elfejtettem a nevét, de van egy nagyon kitűnő kutató, Karolin Emke, Herta Müller, és talán még másokat is meg lehetne hívni afrikai országokból, más kontinensről. Azt javasolnám, hogy ezt jövőre szervezzük meg, egyéni női képviselők, képviselőként, vagy az egész szakbizottságként. Szerintem jó gondolat, hogy itt a meghallgatás után döntsünk arról, hogy egy magas szintű konferencián hallgassuk meg a legintelligensebb nőket, filozófusokat. Köszönöm szépen. Akkor még egyszer visszatérünk a szakértőinkhez. Sorban kérem, hogy hát emeljék ki a hozzászólásokból azt, amire szeretnének reagálni, reflektálni. Ez a javaslatom, és 11.50-ig van még időnk, körülbelül így 5 perc jut mindenkire. Thank you very much indeed for Köszönöm szépen az összes támogatást és provokációt a munkánkkal kapcsolatban. A bizonyítékokról beszélnék először is. Sokféle lehet egy bizonyíték, lehet a szépség, lehet az akció, lehet a részvétel, nem feltétlenül számok és listák bizonyítják, hogy történt valami. John Julie mondta, hogy pozitivizmus nagyon sokszor megoldás lehet. Lehet, hogy el kell jönnünk és táncolni majd önök előtt, arra bíztattak. Úgy gondolom, hogy az egész testnek részt kell venni az ilyen tevékenységben, nem csak a beszéd fontos, hanem a tánc is és minél többen veszünk részt, annál jobb lesz ez a munka. Az embodiment, tehát a testnyelvére való lefordítása a kezdeményezéseknek nagyon sokat javított az elmúlt években ezen a munkán, persze a vérnyomásunkon is. A kultúra egyfajta sport, egyfajta balett, Andy Murray és Roger Federer, amikor egymás ellen játszanak, hát az is egy balett. Köszönöm, hogy feljegyezték, amit a nyelvről mondtunk. A nyelv alapvető fontosságú, a szemantikai változások állandóan folytatódnak. 2015-ben a befogadási válság idején nagyon sok ország nem fogadta menekülteket, sokan belefulladtak a tengerbe. Az akkor használt nyelvezet nagyon zavarba ejtő volt a médiában, de most már a nyelv is, vagy a nyelvhasználat is megváltozott az én országomban azt kértük, hogy menekült szót használják inkább, és Skóciában most már új skótokról beszélünk leginkább. Tehát talán az lenne a legjobb, hogyha új európaiakról lenne szó. Végül pedig hadd reagáljak a nagyon kedves észrevételekre, amelyeket kaptunk azzal kapcsolatban, hogy miért jöttek, miért Olaszországba. Ezek fontos kérdések, de én a menekültekkel foglalkozva sosem teszek fel ilyen kérdést, hiszen az adminisztrátorok, a jogászok úgyis felteszik ezt. A civil térségben nem csak a jó meg a rossz utazási történeteket osztjuk meg egymással inkább azt kérdezem meg, hogy mind tudsz játszani, vagy milyen sportban vagy otthon. Vagy lehet, hogy csak annyit mondok, hogy milyen szép ez a kabát, mondd el a történetét. Köszönöm szépen, Nédermeyer úr. Köszönöm. Én a filozófus nőkre vonatkozó észrevételre reagálnék. Nagyon jó lenne egy ilyen rendezvényt összehozni ne, talán ne is csak filozófus nők, hanem mindenki vegyen ott részt, akik a diszkrimináció különböző aspektusaitól, vagy aspektusairól tud beszámolni, tehát a marginalizált emberek hátrányairól. A másik dolog pedig a jövő évi kulturális örökség éve, illetve az önészrevétele a hallgatólagos ismeretekről. Úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy a múltbeli a örökséggel foglalkozunk, a gyarmatosítás, a rasszmus örökségét fel kell dolgozni, mert ez még nem történt meg egy sor tanulmány foglalkozott már ezzel a kérdéssel, és az idei közgazdasági Nobel-díjas éppen a hallgatólagos, irracionális fellépésekkel, tényezőkkel, jelenségekkel foglalkozik, amelyek a tudatos tevékenységünknek sokszor ellenhatnak. De ami a sportot illeti, hangsúlyozni szeretném, hogy a több szektorra kiterjedő, multidisziplináris oktatással, egészségügyel is foglalkozó projektek az igazán hasznosak. Ugye menekült lettek, egyszerűen emberek is jobb életet keresnek. És a jobb életnek annyiféle aspektusa van, a kultúra egyedül, vagy bármelyik szektor egyedül nem tud választ adni a menekültek jogos kérdéseire, problémáira. Az olasz képviselőnő mondta, hogy eljött az idő, hogy hosszabb távon gondolkozzunk, a válságnak vége, vagy remélhetőleg vége van, de nem maradhatunk, vagy és emiatt nem maradhatunk szükséghelyzeti üzemmódban. Az én javaslatom az, hogy a társadalmi mobilitásról beszéljünk, hogy lehetővé tegyük a menekültek számára, hogy tovább vagy feljebb lépjenek életükben. Ne integrációról beszéljünk már, mert az integráció nagyon megbélyegző jellegű. Még egy észrevétel a projektek földrajzi megjelenéséről. Ugye az észak és nyugat-európai országokról vannak ismereteim, és főleg az északi országok nagyon sok menekültet fogadtak be, több ezer projektet finanszíroznak közpénzből és magánpénzből. Hogyha kelet felé mozdulunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal kevésbé projekt sűrű országokba érkezünk. a vegyes migráció kérdését vetette fel valaki. Nagyon érdekes ez a kérdés, hiszen a migránsok, bevándorlók ma ugyanazt az utat használják, mint a menekültek, és ez probléma azoknak az országoknak, például Németországnak, Svédországnak, akiknek ne kell ítélniük, hogy kit részesítenek védelemben. Hát, a migránsok közül persze sokan ugyanolyan oknál fogva érkeznek, mint a menekültek. Úgyhogy ezzel még részletesebben kell foglalkozni. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen. Luis asszony. Csak röviden szerettem volna utalni valamire, hogy hogyan is lehet jól segíteni. Egyetértek önnel. Nagyon sok munka megvalósult már, de én személyesen úgy látom, hogy jobban be kellene építeni azt, hogy mit gondolnak a menekültek a saját magukról, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy ők integrálva akarják magukat érezni, és nem veszük figyelembe azt, hogy egyesek egyébként ezt nem akarják. És ez egy fontos faktor ebben a párbeszédben, vitában. A projektek kialakítása szempontjából is ezt figyelembe kellene vennünk. Tehát nem mondom, hogy ignoráljuk az ő véleményüket, de azért a projektek szempontjából jobban figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen. Én azzal szeretném kezdeni, hogy a szolidaritást megköszönöm, mert tudom, hogy különböző perspektívákból gondolkodnak a parlamenti képviselők, de mégis közösen, tehát nagyon hasonló a azok a gondolatok, amelyeket hallhattunk a feladatokról. Sport, kultúra, kultúra közi párbeszéd, konyha és mindenféle más részt kaphat abban a mixben, amelyről beszélünk. Egyetértek, és köszönöm szépen a megjegyzését egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen tényekből is akarunk kialakulni, és a hatásokat is meg kell tudni mutatni. És ehhez valamiféle ö, külső ö, hatásfok mérésre van szükség, arra, hogy a kreatív tevékenységben mi, ki hogyan vesz részt. Én szerintem a tapasztalat itt az, ami a legfontosabb kulcs szó. Szilvia Kosztának is köszönöm a célzott programokra való utalást. A Creative Europe, az Erasmus Plus félidős felülvizsgálata kapcsán láthatjuk azt, hogy mi az, ami megvalósult tényleg meg kell kérdeznünk a menekülteket arról, hogy mi érdekli őket, mit tudnak, és mit szeretnének látni. És talán ez egy olyan lehetőség, amely az új programok szempontjából ezeket a kérdéseket már figyelembe veheti. És végül pedig a kulturális örökség kérdése. Ez egy nagy lehetőség. A közös kulturális örökségünkről beszélhetünk, hiszen mindenkit érint ez, ez egy globális kérdés, nem csak európai kérdés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon nagy köszönetet mondok valamennyi szakértőnknek, Denza asszonynak köszönöm ezt a zenei hozzájárulást, köszönöm a kollégáknak is, akik részt vettek vettek ebben a nagyon élénk eszmecserében. Nagyon sok új gondolat született meg, amelyeket figyelembe tudunk, és amiket figyelembe is kell majd vennünk a munkánk során, hiszen egyre intenzívebb vitát fogunk majd lefolytatni a jövőben, a programok jövőjéről. Helga javaslatáról azt mondom, hogy jó, majd a koordinátorok ülésén megnézzük, megvitatjuk, hogy tudunk-e közösen egy ilyen rendezvényt életre hívni. Még egyszer nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltak, hogy eljöttek, részt vettek az eszmecserében, és még egyszer köszönöm a Policy Departmentnek is, hogy megszervezték, előkészítették ezt a meghallgatást. Azt hiszem, valóban valamennyien gazdagodtunk ezzel. Nagyon-nagyon köszönöm.